piac, és több ember dolgozik a kultúra és kreatív szektorban, mint a telekom és az autogyártásban összevéve. Kulturális pluralizmus, sokszínűség az, amit meg kell védenünk. Kiegyenített jogi keretet teremt az irányelv, és a nagy platformokat arra kényszeríti, hogy tartsa tisztelmezőságírókat, az a kreatívokat, a szerzőket, jogi biztonságot teremle, amely eddig nem létezett garantálja a megosztást, és a hozzáférés mindenki számára, és megvédi a kreációkat. Nagyon fontos a tartalmakat megvédeni, és nem megengedni a visszaéléseket, kizsákmányolást. Köszönöm. Mr. Soltek, for one minute. Soltek úr, egy percben. Ta wersja dyrektywy Köszönöm szépen. Az irányelvnek a jelenlegi változata cenzúrát fog bevezetni, egy olyan cenzúra szintet, ami még a kommunista országokban sem volt tapasztalható. Nézzük meg a szöveget, hogy az mit jelent konkrétan. Nincs értelme megpróbálni itt meggyőzni a képviselőket, hiszen a legtöbben már kialakították a véleményüket, ezért az európai polgárokhoz fordulok, hogyha nem akarják a további szabadságokat elveszíteni, és arra kényszeríteni a kormányaikat, hogy lépjenek ki az Európai Unióból. Nézzük meg eh, az Italexit vagy a Plexit lehetőségét a Brexit után. Lépjünk ki ebből a bürokratikus monstrumból, ami az Európai Unió. Hagyjuk ott az egészet. Hozzunk létre egy valódi uniót, a Nemzetek Unióját Európában. Egy innovatív, megújuló uniót. Mi állít meg minket? Mit állít meg Eh, mi állítja meg a polgárokat azok elleni szavazásban, akik önök ellen szavaznak? Strojevski úrtól fogad egy kék kártyát, kérdezi az elnök asszony. Igen? Elfogad akkor egy kérdést? Tehát Strojevski úr szeretne öntől kérdezni valamit, elfogadja? Bardzo dziękuję. Powiedział pan, że jest pan przeciw... Köszönöm szépen. Ön azt mondta tehát, hogy ellenzi ezt az irányelvet, ellenzi tehát az alkotók a kreatív szektor díjazását, és hogy a Polexit támogatja. Én nem egy Polexit pártnak a vezetője vagyok, amelynek a célja az, hogy Lengyelországot kivezesse az EU-ból. Mielőtt ön válaszol, még egy másik kékkártyás kérdést kap. Kávada úr, tessék, tegye fel a kérdését. Nagyon rövid leszek, elnök asszony. A kollégát kérdeztem, aki meg van győződve arról, hogy az Európai Unióba ki kell lépni, és ez nem gátolja meg azonban abban, hogy ide jöjjön, és ilyeneket mondjon most. Mikro, please, sir, your microphone. Uram, kapcsolja be a mikrofonját, kérem, mielőtt válaszol, mondja az elnök asszony. Microphone, please press. Nyomja meg a gombot. Tak, ja tutaj publicznie w tym parlamencie jakiś miesiąc temu... Igen, ide jövök a parlamentbe. Körülbelül egy hónappal ezelőtt szavaztam utoljára. De igen, az támogatom, hogy Lengyelország az Európai Unió tagja legyen. De azt is támogatom, hogy lépjünk ki az Európai Unióból, és hozzunk létre egy új Európai Uniót, nem ezt a bürokratikus monstrumot. Én megszavaztam ezt, tehát nem igazán értem ezt a kérdést. Igen, nyilvánosan szavaztam erről. És ami pedig ezt a parlamentet illeti, amikor itt voltam, akkor arra jutottam, hogy ha nem változik meg az EU, akkor ki kell lépnünk. De ami a közelmúltban történt ezzel az irányelve, e- egyéb szabályokkal, ez csak azt jelenti, hogy nem igazán változott meg ezek alapján a véleményem. Egyszerűen ki kell lépnünk, és kész, és új alapokra helyezni az Európai Uniót, mert az Európai Unió egy monstrummá vált. Igen, akkor egy kérdésre válaszolt, a másodikra nem, de most nem tudok önnek több időt adni, ezért aztán Szalini úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is meg szeretném köszönni Axel Forsznak a nagyszerű munkát, amelyet végzett egészen mostanáig. Úgy gondolom, hogy ez az egyik legnagyobb um, jogalkotási csata, amelyet a ciklus alatt végeztünk, hiszen Európának szüksége van a kreativitásra, munkája, munkára és a művészetre. Ebben a csapatban Európát és az e, azt az Európát védjük meg, amelyet az európaiak szeretnek. Ezt védjük meg. Azok a kollégák, akik sikra szállnak ezen irányelv ellen, azt kérdezem tőlük, hogy vizsgálják meg, gondolkodjanak el egy eh, platform több milliárd dollárt kaszál gerebjéz mások szerzői jogából. Kit kell tehát a ö, kasszához kérni, kit, kinek kell fizetni? Persze, a, demokratikusabbá lehetne tenni a dolgot, hogyha a Google-t is fizettetnék. Red asszony fiatalokról beszél. Milyen fiatalokról? Vannak olyan fiatalok, akik három eurót kapnak egy cikkért, kitűnő cikkért, amit fizetnek, és ugyanakkor a nagy platformok nem fizetik ki a szerzői jogokat. Hát, hogyha valamit meg akar védeni, akkor szerzői jogokat védje meg, kérem, képviselőtársam. Köszönöm, grammatika kis képviselő. Egy percben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. A szellemi tulajdon védelme először, védelméről szóló vita először egy technikai vita volt, de most már Európa kultúrájáról, értékeiről és szelleméről vitázunk. Biztosítani kell, hogy a digitális korban is megélhessenek a szerzők, a szellemi tulajdonok előállítói, és biztosítani kell, hogy az Európai Unió felmerje verni a kesztyűt a nagy technológiai gigászokkal való harcban. Nagy hatással van rám, hogy egy-két kollega nem érti meg az idők szabát. Rengeteg tárgyalást folytattunk, rengeteg vitát folytattunk, három szakbizottság vitatkozott erről, ötször szavaztunk a plenárisról, és úgy gondolom, hogy most a lehetséges legjobb eredményt értük el. Látható az azon is, hogy minden a szerzőket és a előadókat képviselő testület támogatja ezt a javaslatot. Ezért tehát minden kollégát kérek, hogy biztosítsuk a szabad, de egyben tisztességes internet működését, támogassák a trialógus eredményeit. Ez jó Európának és jó minnyájunk számára. Köszönöm szépen. Sulik úr, egy percben. Köszönöm szépen a szót. A szerzői jogokról beszélnünk és mindennek hatása van az internetes szabadságra, különösen a 11-es és 13-as cikkek. Éppen ezért eh, került szóba a Wikipedia és a 11-es cikk minden szerzői jogvédelem alá eh, tartozik, még olyan kis szövegeknél is, ahol nem világos, hogy háromszorra vagy három mondatra van, ez szóval a 13-as cikk a szolgáltatók felelősségét eh, nevezi meg, vagy platformok, üzemeltetők felelősségét, miszerint szerint a, a tartalmak kapcsán nem képzettek az ezzel foglalkozók. Meglep az, hogy a tanács és a bizottság ignorálja a választók akaratát, illetve alá vannak vente az írásos sajtónak Módosítót nyújtottam be arra vonatkozóan, hogy a 11-es és 13-es cikket töröljük, de meg fogom szavazni az irányelvet. Bogovics úr. Spostovani, tako kot imamo pravico do svobode govora na internetu, Szólásszabadság uralkodik az interneten, ugyanakkor ott van annak, ahhoz is jogunk van, hogy az alkotásokat megvédjük. A független újságírás, a független kulturális tartalmak jelentik a kultúránk lényegét. A vita során többen azt szerettek volna, szerették volna bizonyítani, hogy ezt a két jogot nem lehet összehangolni, de ez nem igaz, meg kell találnunk az arany középutat. Én úgy gondolom, hogy Axel Voss a munkájával ezt elérte. a legnagyobb platformokról beszélünk, amelyek valóban nagyon-nagyon sok pénzt keresnek szerzői tartalma kárára. Olyan nyereségről beszélünk, amelyeket nem akarnak megosztani a művészekkel. Hogyha művészetet akarunk, hogyha független újságírást akarunk, akkor előre kell lépnünk. Ez az irányelv nem fog minden problémát megoldani, amelyek ezekből az internetes óriásokból erednek, de legalább az első lépést megtesszük. Én támogatom azt, hogy én támogatom az alkotást, ezért támogatom ezt az irányelvet is. Köszönöm szépen. Egy percben Blanco López úr. Köszönöm szépen, elnök asszony! senki nem akarja az internet szabadságát megszüntetni, de az internet nem lehet olyan terület, amely szabályozatlan. Nem lehet eh, kiaknázni tartalmakat, hogyha nincs alkotás, és nem lesz alkotás, hogyha nincs igazságos díjat szabályozás. Ez az irányelv megpróbálja kijavítani ezeket az egyensúlytalanságokat, hogy nagyobb erőt biztosítson az alkotók számára, hogy azt az értékláncot kiegyensúlyoz, és nem értem, hogy az egyes állítólagos baloldaliak megvédik az alkotók kizsákmányolását, ugyanakkor viszont a nagy platformok nyereségének megosztását nem akarják megvédeni. Semmiféle kötelezettségről nem beszélő beszélünk monitorozási kötelezettségről. Nincsenek eh, semmiféle kockázatok sem a mémekkel kapcsolatban, semmivel kapcsolatban. Egyszerűen a 21. századnak megfelelő szabályozásról beszélünk. A szólásszabadság, alkotási szabadság és az igazságos díjazás, ez a lényeg ennek az irányelvnek. Sir, Mr. Blanco Blanco López úr, ketten szeretnének kérdezni öntől. Elfogadja ezeket a kérdéseket? Kérem akkor Rübik úr, parancsoljon. Madam Matthias. Majd Matthias asszony. Tehát 30 másodperc. Köszönöm szépen. Blanco López urat tól azt szeretném kérdezni, hogy igazán, hogy az app és downloadás tekintet, fel és letöltés tekintetében a nem üzleti üzemeltetőknek nem kell majd jogdíjat fizetnünk. Következő felszólaló, köszönöm szépen, elnök asszony. Kérdezem Blanco López kollégát. Azt mondta, nem jönnek létre a művek, hogyha nem élhetnek meg a művészek ebből. Hol szerepel egy ilyen kijelentés az irányelvtervezetben, kérdezem. Hol beszélünk az irányelvtervezetben a kreatívok javadalmazásáról. Erről semmit nem hallátok, csak a cenzúráról szól ez az irányelvtervezet. Az értékláncot kell kiegyensúlyozni. Arról van szó, hogy a nagy platformoknak hozzá kell járulniuk egy igazságos díjazással az alkotókhoz. Az alkotás értékét kell megfizetni, és nem a kizsákmányolásról szól ez az irányelv. Egyszerűen nem értem az balolda egyes baloldaliak hangját, akik az egyesek, néhány kevés szereplő hasznát próbálják megvédeni, és nem az alkotók szabadságát. Sir, Nem tudom, hogy Rubik, úr kérdésére válaszolt e Blanco López úr, Lubi, úr feltette kérdést megvál. Már feltette a kérdését Rubik úr, de ő még nem válaszolta meg. Blanco López úr. Rübig úr, kérem ismételje meg a kérdést. Csak azt szerettem kérdezni Blanco López kollégától, hogy igazán hogy a nem üzleti felhasználók nem kell, hogy jogdíjat fizessenek a fel- és letöltés tekintetében, és ilyen módon az egyszerű állampolgárok nem perelhetnek kizárólag a platformok felelősségét szabályozunk itt. No, no creo que eso sea así. Nem, én ezzel nem értek egyet. We move now to our next speaker. Tovább megyünk. Fiszáz Ayala úr, parancsoljon. Azt hiszem, hogy kiegyensúlyozott szövegről van szó, amely minden fél érdekeit figyelembe veszi. Azonban a sportvilágával kapcsolatban nagy csalódás volt ez, ugyanis nem említették konkrétan a sportrendezvények szervezői jogait, itt most a 12. a cikknek a módosításáról beszélek, amelyet több mint 400 szavazattal, szavazatkülönbséggel megszavaztak. A Premier League Murphy ítélet és megállapította, hogy a tagállamok a sportrendezvényeket megvédhetik, és a bizottság ezzel kapcsolatban úgy döntött, hogy csak egy általános nyilatkozatot tett. Úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos az alkotók jogait elismerni, mind a sportesetmények szervezőinek jogait elismerni saját, ezért illetve ennek ellenére ezt a szöveget meg fogom szavazni, ugyanis azt gondolom, hogy az alkotók jogait alapvető fontosságú megvédeni Európában. Adam Regner. Regner asszony egy percben. Köszönöm szépen. A vita megmutatja, hogy milyen a valós parlamentarizmus. Nem értünk egyet sok kérdésben, de azt hiszem, hogy senki sem unatkozik legalábbis az ülésteremben ma. A szerzői jogok szabályozása nem felel meg az internetkor elvárásainak, az internet gigászok keresnik a pénzt, és a művészek, akik eleve nem nagy jövedelműek, ők nem keresnek, nem azok, akik a bestsellereket írják, hanem a más független szerzői művészek jobb védelmet kell, hogy élvezenek. Az internetet nem szabad tönkretennünk, de a szerzői jogot hozzá kell igazítanunk az internethez. Ellenzem, hogy a magán internet cégek a kreatívek jogát érvényesítsék mindenki más joga ellenében. Éppen ezért egy átfogó felelősségvállalásra van szükség, ez pedig viszont a feltöltési filterekhez vezet, ez pedig a cenzúrát jelenti. Voltak éppen az a lényeg, hogy a kreatívekről ne feledkezzünk meg, nekik kell egy olyan jogot biztosítani, amelyel ö, megteremthetik, a, hogy kifizessék az őket illető jövedelmeket, és ilyen módon csalódottságomnak adott hangot azt felett, ami a jogi szakbizottságban történt. Spontán felszólalások, Sojdra vasszony, egy percben tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Először is köszönetet szeretnék mondani a tervezett szerzőinek, főleg Axel Fossnak, nagyszerű, felelősség teljes és eh, bátor munkájához. Nagyon nagy nyomás nehezedik ránk, eh, kampányt folytatnak ellenünk, már pedig én úgy gondolom, hogy az átdolgozott változat nagyon jól képviseli, a platform, eh, jó egyensúlyt talál a platformok között, egyrészt másrészt a fogyasztók, a szerzők és a kiadók joga között. A nem kereskedelmi és a oktatási platformok kikerültek a hatája alól. A 13-as szik váltja ki a legnagyobb vitákat, ugyanakkor a kritikusoknak nincsen javaslatuk arról, hogy hogyan lehetne a szerzőket javadalmazni, a szerző javadalmazás biztosítani, ha nem a 13-as cikk szabályozásával nem csak a szerzőkről, hanem rólunk van szó, ezért az egész tervezetet elfogadom. Konecsna asszony egy kék kártyás kérdést intézne önhöz. Általában a spontán felszólalása körében ezt nem fogadjuk el, de most elfogadjuk. Konecsna asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megkérdezem a kolléganőt, amikor a antikampányról beszél, akkor hogy érzi magát, amikor azt látja, hogy a csak kiadók egy része azzal fenyeget bennünket, hogy a az újságírók abba hagyják a tevékenységüket. Tehát akiknek más a véleménye, azokat el kell hallgattatni. El szeretném mondani azt, hogy az, amit nagyra értékelek az egész vitában, az az átláthatóság, a nyitottság, és végül is a demokrácia demokratikus döntéseket fogunk hozni, ha ön hagyja magát eh, zsarolni, akkor ez az ön dolga, én ezt nem fogom megtenni, a kampány az kampány, és a mi feladatunk az, hogy az érveket mérlegeljük, és igazságos megoldást találjunk a szerzők, fogyasztók között, ne hagyjuk magunkat manipulálni, és szavazzunk. Agela képviselő. Señora presidenta, después de casi tres años... Elnökasszony, körülbelül három éve dolgoztunk, a következtetés pedig az, ami igazságos, kiegyensúlyozott, de azért azt nem lehet elmondani, hogy az Európai Parlament az alapvető jogokat nem védte meg. Az alkotás joga, a művészeti, illetve irodalmi alkotás joga, tudományos alkotás joga és az szólásszabadsági joga is olyan jog, amit meg kell védenünk, és kétség nem fér hozzá, hogy az értékláncban a legkiszolgáltatottabbak az alkotók maguk a, szemben a technológiai óriásokkal, amelyek kereskednek az adatainkkal, nem fizetnek adót, tömeg, tömeges troll kampányokat szerveznek, akik megpróbálják ezeket a képviselőket és a parlamentet zsarolni az irányelv megszavazása után ez internet ugyanúgy fog működni, de védettebb lesz. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, lejárt az ideje. Morinho de Pinto úr következik, parancsolja. Signora Presidente, signora... Elnök asszony, kedves kollégák! Értem, az internet óriások álláspontját, mint például a Google, az Apple, a Facebook és az Amazon, az amerikai platformok, amelyek ellenzik ezt az irányelvet, hiszen fenyegeti az ő hatalmas hasznukat, amelyet, amelyre Európában évről évre szertesznek. Ingyenes tartalmat bocsátanak rendelkezés, amelyeket szerzők, újságok, magazinok készítenek Azt gondolom, hogy pontosan eh, az, eh, ő pártját, a portugál képviselőpártját pontosan ezért hívják eh, kalózpártnak, mert a kalózkodást, a kalóztevékenységet támogatja. Nem azért ellenzi ezt a javaslatot, mert az Európai Uniót ellenzi, hanem mert bizonyos érdekeket kíván megvédeni nem értem, hogy ha valaki a nemzeti kultúrát, az európai kultúrát támogatja, miért ellenzi ezt az irányelvet. Pimiento López úr következik, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök asszony. A gigászokkal harcolunk, és semmilyen módon nem írható le itt a nagyok vagy a kicsik érdekének védelmével. Nem, itt arról van szó, hogy a kultúra alkotó személyei megfelelő javadalmazást kapjanak. Védelmet kell biztosítani az érintetteknek, biztosítani kell a sajtószabadságot, de ez a szabályozás veszélyezteti a sajtószabadságot és a monopóliuk megerősödéséhez vezet. Mi egy sor javaslattal próbáltuk módosítani ezt a tervezetet, amely az újságírók, a sajtó és a kulturális szereplők számára biztosítanák, hogy megélhessenek a munkájukból. Ez fontos Európa és a sajtószabadság érdekében. Nagyon fontos, hogy a tartalmak szabadon keringjenek, mindenfajta filter nélkül a neten, de ugyanakkor a nagy gigászok söprik be a nyereséget, és ezt meg kell akadályoznunk. Verkunen asszony, egy percben tessék. Arvoisa puhemies, tämä... Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez az irányelv nem tökéletes, de egy öt évnyi egyeztetés és tárgyalás eredményeképpen kompromisszumosan jött létre. Axel Fossnak köszönettel tartozom azért a munkáért, amelyet végzette, pedig nagyon konfliktusos volt ez a munka. Fontos, hogy a szerzők jogait biztosítsuk. Okay, madam, maybe you could start again. Kérem, kezdje újra felszólalását, mondja az elnök, és lássuk, hogy a tolmácsolás akkor nem akad-e meg. Egy szóval, elnök asszony, ez a szerző jogi irányelv nem tökéletes, de hát nagyon ritkán fordul elő, hogy az általunk elfogadott jogszabály hibátlan volna. De öt éve tárgyaltunk, öt évig egyeztettünk, nagyszerű munkát végzett Axel Foss, és mindenki, aki részt vett a munkában, köszönöm neki, nekik a munkájukat. Ez a kompromisszum támogatandó. Biztosítani kell, hogy a szerzők joga ne sérüljön a digitális korszakban. Az is nagyon fontos, hogy tisztában legyünk vele, hogy a szerzőjogi irányelv nem korlátozza a szólásszabadságot, nem vezet be filtereket vagy blokkol, blokkokat, blokkolókat, ám biztosítja, hogy azon platformok, akik a szerzőjogi tartalmat kereskedélme meg forgalmazzák, megfelelő díjat fizessenek ezért ehhez egy licencre lesz szükségük, és ez egy jó elv. Köszönöm szépen, Gebhardt asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két ok, amiatt nem kellene elfogadnunk ezt az irányelvet. Egyrészt a startupok nem kerültek ki ebből, és három év után arra kényszerítik őket, hogy vegyék át a nagy vállalkozások filterét. Ez egy fantasztikus gazdasági üzleti modell a nagy amerikai cégek számára, és mi ezt nem szeretnénk. Igazából amire az irányelv hivatott lett volna, a megfelelő fizetés biztosítása a szerzők, művészek számára, de nem látom ezt a célt megvalósulni. Ezeket a jogokat a preambulum bekezdés teljesen felvizezi, és nem gondolom, hogy mi ezt szeretnénk, erős jogokat szeretnénk a kreatívak számára, és ezek nem valósulnak meg, hiszen csak azok, akik a kiadók számára dolgoznak, őket védi meg e, ez az irányelv, a többiek, akik szabadúszók, rájuk ez nem vonatkozik, és pont itt megy félre ez a dolog. Köszönöm. Az utolsó hozzászóló Kosta asszony következik. Köszönöm, elnök asszony Nekünk, európaiaknak becsvágyolnak kell lenni ezzel az irányával. Meg kell mutatni a világban, hogy a digitális korszakban sem szabad lábbal tiporni, az szerzők jogát meg kell akadályozni, hogy alulfizetettek legyenek, és biztosítani kell, hogy a szakértelem érvényesüljön. Az európai állampolgárok képviselőit meg akarták félemlíteni, már pedig mi az nagy platformok gazdasági tevékenységet akarjuk szabályozni, hiszen ők a szerzők vállán állva söprik be a nagy profitot, anélkül, hogy megfizetnénk a megfelelő szerzői jogokat. Itt a szabadság, a civilitás és a felelősség teljes... Nem akartam elvenni a szót, Koszta asszony, de olyan gyorsan beszél, hogy a tolmacsok egész egyszerűen nem követik, meggyullad az agyuk. Tehát még folytathatja, hogyha még fel akar szólalni. Tehát 15 másodperce még van. Nem probléma, nem probléma. Ez tehát egy olyan szaba, harc, amelyben a sokszínűséget, a kreativitást védjük meg. A sokszínűség egy olyan érték, amelyet meg kell védenünk, hiszen ez a humanitás értéke. Rengeteg munkahelyet biztosítunk a mozi, az irodalom, a kiadók vagy a zene területén. Biztosítani kell, hogy ők élhessenek, és meg kell akadályozni hamis hírek terjedését és a kötelező kivételeket is meg kell teremteni, többek között a Wikipedia és más nem kereskedelmi platformok számára. Köszönöm. Azt gondolom, hogy zűrzavar van, mert ő nem szerepelt a listámon, és megadom a szót, és egy eszendésnek is, aki a listán szerepelt, Vordasszony, nagyon sokan kértek a szót, sajnos nem fog tudni szót kapni. Megnézzük majd a szolgálatokkal az időnket, hiszen tudom, hogy ez nagyon fontos vita a kollégák számára. Okay, Mr. Free, if you take the floor now, thank you. Free úr, egy percben, egy percben, tartsa kérem. Köszönöm szépen, elnök asszony. Miért van ez az irányel, miért született meg? Nem azért, mert az emberek nem férnek hozzá kulturális tartalmakhoz, hanem azért, akik ezeket a tartalmakat létrehozzák, nem részesülnek fair díjazásban, fizetésben. Mindenféle ellenőrzés nélkül tud mindenki ezekhez a tartalmakhoz hozzáfér, és ezeket fogyasztani. Létezik a jogalkotás, ami megvédi a szerzőjogokat, és ezt itt megkerülik. Az újságírásban ugyanez a helyzet, és erre gondolnunk kell, amikor szövegek, zene vagy képeket használnak fel az internetről, a kultúrát létrehozóknak joguk van ahhoz, hogy fizetést kapjanak műveikért, a digitális tér nem lehet jog nélküli tér. A polgárokat sajnos manipulálták ebben az ügyben. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos asszony. Egyértelművé vált a mai vitából, hogy ez nagyon fontos téma, amit muszáj szabályozni megállapítottuk, hogy akár egyetlen frakción belül is jelentős véleménykülönbség lehet. Egyrésztről ott van a szólásszabadság fontosság, ugyanakkor viszont a szerzői jogok védelme, és megfelelően kell díjazni az alkotásokat. Szükségünk van a digitális piacra, ugyanakkor viszont a kreatív iparra is. Ehhez pedig természetesen díjazni kell a kulturális alkotásokat. A 11-es, 13-as cikk kapcsolatban minden fél elmondta az érveit, felsorolta az érveit, de mindegyik, az egész irányelvről szavaznunk kell, hogy jobb legyen az irányelv. De hogyha semmit nem teszünk, nem gondolom, hogy attól még a digitális piac vagy a szerzői jogok nyernek ezzel. Ezért én arról arra biztatnék mindenkit, és az elnök asszony most elvette a szót, Elnök asszony, zaklatott lesz mindenki, hogyha nem adom meg mindenkinek a szót. Szóval Harmadszorra szólalok fel ebben a kérdésben itt a plenárison. Először azt kértem, hogy utaljuk vissza a szakbizottságba azt a szöveget annak érdekében, hogy a jogok és a hálózat szabadsága között jobb egyensúlyt teremtsünk a szerzőjogi szabályzatra, arra van szabály irányelvre, arra van szükség, hogy jobb egyensúlyt hozunk létre, és számos levélben fordultak hozzám az európai állampolgárok, akik hangsúlyozzák, hogy a 2000-ben szerzett jogok nem fenntarthatóak, hiszen 2000-ben az internet még nem játszott ilyen szerepet. A virtuális világban nem lehet a régi szabályokat alkalmazni, a trialógus eredményei nem megfelelőek, ugyanakkor megvédik a hálózat, a net szabadságát, és biztosítják annak a javadalmazását, aki publikált. Köszönöm. Aguilar García asszony. Mikrofon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mivel most már a vita végénél tartunk, azt kell mondanom, hogy nagyon ellentmondásos vita ez. Nem azért, mert eltérő véleményeket hallottunk, hiszen ez jó, hanem nagyon érdekes, hogy most egy olyan szükséges szabályozásról beszélünk, egy digit, a digitális piacsal kapcsolatos e, szabályozásról, és nekem ez döbbenetes, ugyanis jelen pillanatban torzulás tapasztalható az egységes digitális piacon, és az irányelv pontosan a szerzői jogokat szeretné szabályozni, sikerült egyensúlyt elérni. Most akkor miért ellenezzük ezt a szabályozást? A szabályozás nem egyenlő a tiltással, egyszerűen azt jelenti, hogy szabályokat akarunk bevezetni annak érdekében, hogy mindenki ezen a piacon, a digitális, a kereskedelmi vagy a pénzügyi piacon tudjuk, hogy melyek a játékszabályok. Egyszerűen erről szól a szöveg. Ezért kérem, remélem, hogy nagy többséggel szavazzuk meg ezt az irányelvet. Köszönöm. Köszönöm szépen, Ward asszony. Mrs. Ward. Ward asszony. Én a Labour eh, szóvivője vagyok kulturális üleg, ügyekben itt az EU-ban. Én egy eh, digitális KKV vezetője is vagyok. Ez a az elmúlt 15 év legfontosabb szerzői jogi szabályozása, és pontosan megpróbálja kivenni a technológiai óriások kezéből a hatalmat a tartalmak felett, és az biztosítja, hogy a kreatív alkotókat megfelelően díjazzák. Ez a csomag megpróbálja szabályozni azt a azt a lehetőséget, hogy például egy alkotást 15 milliószor osszanak meg a YouTube-on azelőtt, hogy abból pénzt látna az alkotó. Az alkotók fizetést és védelmet akarnak a munkájukért. Ugyanakkor ez a szabályozás a beruházásokat is fellendíteni. A UK Music, Directors UK és az egyéb civil szervezetek munkáját is köszönöm. Köszönöm szépen, elnézést, ennyi ideje volt, mondja az elnök asszony. Most pedig a bizottság alelnökének, Ansip úrnak fogjuk megadni a szót, hogy válaszoljon. Thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony. Meg szeretném köszönni az európai parlamenti képviselőknek ezt a vitát. Sokan beszéltek az upload filterekről, a feltörtési filterekről, hogy világosan beszéljék. Az upload filterekről az irányelv szövege nem beszél. De mint ahogy tudjuk, ezeket a nagy platformok már ma is használják. A upload filterek akkor is fennmaradnak, hogyha nem elszavaznak az irányelvre. Mi több, az irányelv, hogyha elfogadják, az állampolgároknak lehetőséget ad majd arra, hogy újra feltölthessék az anyagokat, illetve a konteszteket, illetve hogyha egy filter kiszűrte a feltöltést, akkor kérvényezhessék az feltöltést. Ez pedig a jelenlegi helyzetet jelentősen javítja. Az jog, a copyright irányelv világos üzenetet fogalmaz meg a kreatívok, az alkotók irányába. Az üzenet az, figyelünk rátok, és vigyázunk arra, hogy az értékes munkátok megfelelő um, elismerésbe részesüljön, hiszen ti hozzájárultok a kultúránkhoz. A kultúra az európai társadalmak alapja, és innen inspirálódunk, innen nyerjük erő értékeinket. Ezen irányelv közvetlen haszonélvezői, tehát az európai állampolgárok lesznek. A szerzői jogok modernizált szabályozása a hozzáférést is megkönnyíti a minőségi újságíráshoz és a szórakoztató anyagokhoz, valamint a kreatív tartalmakhoz. És így az EU az online környezet komplex jogi kihívásait is jobban tudja majd kezelni. Halljuk, hogy különböző vélemények fogalmazódnak meg, ez egy ilyen fontos vita kapcsán teljesen normális és elfogadható. Figyeltünk a különböző szereplők véleményére, és minden véleményt tiszteletben tartunk. Ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy a trialógus eredményeképpen létrejött szöveg kiegyensúlyozott, és azon célunkat szolgálja, hogy az európai szerzői jog rendszerét modernizáljuk. Itt az idő, hogy lépjünk és az európai szerzői jogok rendszerét a digitális időszakhoz időz, igazítsuk. Köszönöm az elnöknek, köszönöm Fossz úrnak, és köszönöm az árnyék jelentőstevőknek. Köszönöm mindenkinek ezt a vitát. Köszönjük szépen, alelnök úr, Ansip alelnök úr. Most pedig megadom Axel Fosznak a szót, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen. A mai vita során látható volt, hogy elveszítettük a vita lényegét. Ezzel a, re, ezzel a reform nem fog cenzúrát létrehozni, nem fogja korlátozni a szólásszabadságot. Ez a reform jogbiztonságot teremt, annak érdekében, hogy a szerző jogi védelem alatt álló művekkel tisztességesen lehessen bánni. A Google, Facebook, a YouTube és a többi nagy um, shitstormot indított ellenünk, dezinformációt uh, indítottak ellenünk, a közvéleményt akarták megnyerni, és megmutatják, hogy milyen egyszerű, főleg a fiatal um, korcsoportokat instrumentalizálni a fiatal embereket instrumentalizálni. Éppen ezért arról van szó, hogy egy parlament és a demokrácián képes a nagy platformok ellen sikre szállni. A jogállamiságról van szó, illetve egy alapjog védelméről van szó, erről beszélünk, a tulajdonról, a szellemi tulajdonhoz való jogról van szó, illetve arról, hogy az alkotók, a szerzők megfelelő javadalmazást kapjanak. A mi kezünkben áll, van, hogy az európai kulturális javakat megőrizzük, és a tech monopolisták kizsákmányolásának véget vessünk a mi feladatunk és a mi szerepünk, hogy az európai kreatívokat a szükséges védelemmel ellássuk, és éppen ezért kérem, hogy a mai javaslatot, mely egy kiegyensúlyozott reformot tartalmaz, támogassák szavazatukkal. Köszönöm. Köszönöm szépen, lezárom a vitát, és ma fogunk szavazni még erről az irányelvtervezetről. A következő napi rendi pont pedig Kocolin úr jelentése az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Kohéziós Alapról. Először is megadom Andrea Kocellinának a szót parancsoljon. Sí, grazie. Dunque, ci si... Köszönöm szépen. A holnapi szavazás, szavazattal a parlament egy jó szöveget nem fogad majd el, remélem. A bizottsággal és a tanácssal a parlament három oldalú tárgyalásokban tárgyalta ezt ki. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap fontos eszközét adják a következő programozási időszaknak. Ugyanakkor a bizottság által benyújtott költségvetés továbbra is elfogadhatatlan számukra, a parlament számára. Nem tekinthető luxusnak, sem a közpénzek elfecsérlésének, hogyha a gazdasági növekedést, a versenyt támogatjuk, a fenntartható fejlődést támogatjuk, és az állampolgárok életi minőségét javítjuk az Európai Unió minden régiójában és városaiban. Az egyenlőtlensége, területi egyenlőtlenség ellen fel kell venni a harcot, az egyenlő munka, amelyben senkiről sem feledkezhetünk meg, egyetlen területet, egyetlen periférien lévő területről se. Görögország, Portugália, Ír, Írországra vonatkozik ez, de Olaszország is megtapasztalta a közösség szolidaritását például a földrengések után. Öm, csodálatos kulturális örökséget őriznek az államaink, és több évnyi takarékossága óriási kárt okozott ennek a megőrzésében. Az államok egyre kevesebb pénzt fordíthatnak a kulturális javak megőrzésére. Éppen ezért van fontos, játszik fontos szerepet e két alap, amelyről szó van, és a közpénzeket ilyen módon támogatni kell. Öt prioritást tartalmaz ez a rendelet, az innovatív kezdeményezés, a zöld Európa, az alacsony széndiokszid kibocsátás, mind-mind az energia átalakulás kihívásaira adnak választ. Egy olyan Európát akarunk, amelyben az Európák mobilisak, amely Európa szociális és inkluzív, integratív, amely valóban épít a szociális jogok pillérére, és amely jobb életet biztosít az állampolgárok számára. Egy olyan Európát szeretnék, amely közelebb van az állampolgárokhoz, amely a nem városi és a városi térségeket közelíti egymáshoz. Voltak éppen ezek azok a kihívások, amelyekre ez az új rendelet tervezett az, EFE, az ERFA KA rendelet kitér. Fontos, hogy minden öm, régiót figyelembe vegyünk, és öm, a környezeti célkitűzés támogatása 30%-os legyen. Biztosítani kell, hogy ne feledkezzünk meg egyetlen régióról sem, ne feledkezzünk meg a helyi fejlesztésről. Fontos, hogy a finanszírozás egy része valóban a városokhoz jusson, és teljes újdonság, hogy 5%-ot a legkisebb hátrányos helyzetben lévő mondjuk hegyi települések, közösségek kapják. Ez egy újdonság, és üdvözlöm. A közigazgatásokat is megerősítjük az ERFA és a KAM alappénzeivel, és a társ finanszírozás eszközével hozzájárulhatunk ahhoz, hogy több pénzt szerezzenek akár az önkormányzatok is. Nagyszerű munkát végeztünk, köszönöm szépen munkatársaimnak, kollégáimnak a munkát. Most a mit ér felünk van a labda, nekünk kell cselekedni itt a parlamentben, ma a vitában, és holnap pedig a szavazattal. Egy sor nyitott kérdés van például a környezetvédelmi kérdések, ezek erősen érintik az állampolgárokat. Kérem tehát önöket, hogy a szavazás során erősítsék meg a szöveget, egy erős szöveget fogadjunk el annak érdekében, hogy a fejlesztés és a növekedés ügyét támogathassuk Európában. Köszönöm szépen, most pedig az Európai Bizottság nevében Jurova asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! A holnapi szavazás szintén mérföldkövet jelent a 2020 utáni tárgyalásokat illetően, ami az Európai Uniós alapok, például az eh, regionális fejlesztési alap, kapcsolatos tárgyalások, az innováció, az éghajlatváltozás, a konnektivitás és a szociális infrastruktúra területét. Az Európai Bizottság nevében szeretnék Kocolino úrnak úr munkáját méltatni, illetve a regi és az egyéb szakbizottságok parlamenti képviselőit az elvégzett munka minőségéért, és sajnálom, hogy a májusi választások oly közel vannak, és e rendkívüli erőfeszítés ellenére az első olvasat időzítése nem teszi lehetővé, hogy ezt még a jelenlegi parlamenti ciklusban megkezdjük. Hogyha a regi jelentését megnézzük, az Európai Bizottság elismeri azt az erőfeszítést, amely arra törekszik, hogy az egyes régiók területi realitását jobban figyelembe vegyék, és biztosítsuk, hogy egyetlen régiót se hagyjunk hátra. Jól lehet, a célkitűzések közösek, nem mindig értünk egyet abban, hogy mi, ezek eléréséhez mi a legjobb eszköz. Két problémát említenék meg, az egyik a tematikus koncentráció, a másik pedig a támogatások köre. Az erőforrások koncentrációja néhány kevés számú, kiszámú prioritáson egy olyan alapelv, ami a beruházások hatékonyságát biztosítja, és elkerüli, hogy túl kevés, kis összegű támogatásokat osszunk szét, terítsünk szét. Ezért úgy gondoljuk, hogy a tematikus koncentrációt fenn kell tartani, a kohéziós politika ugyanis az okosabb, zöldebb Európára irányuló befektetéseket támogatja. Ez nem azt jelenti, hogy nagyobb a központosítás, sőt, lehetővé teszi a nagyobb rugalmasságot a regionális koncentrációs küszöbértékek meghatározását vonatkozásában, így a régiók, a gazdagabb régiók tudnak kompenzálni a szegényebb régiók helyett az egyes érintett felek együttműködése, amely őszinte, tisztességes, dialogosan alapul, könnyen megvalósítja ezt a célkitűzést. Az Európai Bizottság tág szakpolitikai célkitűzéseket állapított meg a szociálisabb, zöldebb, jobban összekapcsolt Európa felé. Az úgynevezett második szintű célkitűzések nem arra irányulnak, hogy eh, részletesen leírják a támogatható intézkedéseket, hanem inkább azok céljára mutat rá. Ez egy további előrelépés az intézkedés alapú megközelítés felől egy eredményorientált irányba kell elépni. Sajnálom, hogy ebben nem tudtunk egyetérteni. A konkrét célkitűzések tartalmának átdolgozása amit például a szélesávú idegenforgalom, természetes erőforrások, sport eh, tekintetében az Európai Parlament javasolt, ez nagyon komoly kihatásokkal lenne, és az ágazati projektalapú beruházásokat is befolyásolná. A bizottság azt javasolta, hogy a finanszírozásból zárjon ki néhány területet, amelyek kevés uniós többletértékkel rendelkeznek, vagy pedig hosszú távú lock-in hatással rendelkeznek, ami megakadályozza az elfogadott uniós vagy nemzetközi célok megvalósítását, mint például a foszilis üzemanyagokba való befektetés. Attól tartunk, hogy a parlamenti módosítások a beruházások hatékonyságát akadályoznák. A bizottság végezetül szeretne rámutatni arra, hogy a stabilitás és növekedési csomag végrehajtását nem lehet ágazati jogszabályokkal megvalósítani. A bizottság azt gondolja, hogy a közös rendelkezésekről szóló rendelet kell szabályozza a gazdasági irányítást, eh, makrogazdasági feltételhez kötöttség alapján szabályozni. Várom tehát a gyümölcsöző vitát, és köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. Köszönöm, elnök asszony. Hölgyeim és uraim, a költségvetési, a költségvetés ellenőrzési, az NV, tehát környezetvédelmi, a TRAN, közlekedési, az agrimezőgazdasági és a kulturális szakbizottság képviselői itt vannak körükben. Most akkor a frakciók vezérszónokai, illetve a frakciók vezérszónokaival fogjuk folytatni, de először a bizottságok jönnek. Olbricht úr, köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztosasszony. Nagy érdeklődéssel hallgattam az elmondottakat, az önkritikus megjegyzéseit a parlamenti módosításokkal kapcsolatban. Nagyon érdekesen, nagyon érdekes így indítani egy vitát. El kell mondanom, hogy a parlament támogatta a bizottságot, amikor megpróbálta egyszerűsíteni a folyamatot, csökkenteni a célok számát annak érdekében, hogy egyértelműbbé, átláthatóbbá váljon a városi célkitűzések, az urbános célkitűzések elérésének lehetősége. De például eh, az egyéni célokat illetően azt gondolom, hogy nem a hatékonyság csökkentéséről van szó, hanem inkább több kohézióról. Ezért a parlamentnek más a véleménye a bizonyos beruházási csoportok kizárásáról. Én támogatom a tematikus platformokat, de azt gondolom, hogy a régi régiófejlesztési alap az, a pénzügyi kérdéseket illetően jó javaslat. A parlament véleménye szerint azonban ezt meg kell változtatni. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig a Kontbizottság nevében Fón úr következik. Köszönöm, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani jelentéstevőnek. CRDF az egyik legfontosabb befektetési eszköz marad a következő MFF-ben 25%-et fogja kitenni a költségvetésnek. Éppen ezért a Kokobó szeretném biztosítani azt, hogy megfelelően költik el ezt a pénzt hatékonyság szempontjából. <clears throat> Látjuk azt, hogy ez egy nagyon fontos alap, éppen ezért üdvözlök azokat a javaslatokat, amelyeket a jelentéstől megfogalmazott. Üdvözölni szeretném a kezdeményezést, miszerint a vidéki térségekben allokáljuk a pénzeket, az első alkalommal lesz így, hiszen gyakran úgy értek a kohéziós politikából ők kimaradtak korábban. Csalódott vagyok, mi szerint Velsz a jövőben nem tud majd a suktásra fog profitálni. Mi jelentős nettó kedvezményezett voltunk, de jövőben ez már nem lesz így. Az ERDF vidékfejlesztés kohéziósabb nagyon fontos eszköz, meg akkor is, hogyha az Egyesült Királyság távozik az Európai Unióban, szeretném, ha ez az alap sikeres maradna, és szeretném, ha ez a parlament a jövőben is sokat tenne és küzdene az alapért. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az MV nevében Konecsna képviselő. Köszönöm szépen. Elnök úr, biztos úr, biztos asszony kollégák. Én a szakbizottságom nevében szeretném elmondani a véleményemet. Megállapodtunk abban, hogy több forrásra van szükségünk az infrastruktúra modernizálásához a szegény tagországokban azért, hogy tartani tudják a hulladék éghajlati célokat, a kohéziós és struktúrális alapok meghatározóak, és nagyon sok tagországban ezek a források 50%-át is kitehetik a közberuházásoknak az alap nélkül ezek a tagországok nem fognak tudni modernizációs intézkedéseket megvalósítani. Csalódott is vagyok azért, mert a regény nem azt tiszteletben az ember döntését, mi szerint a fenntartható multimodális mobilitási célokat a hármasból a kettes csoportba tegyük át, nagyon fontos a közlekedési kibocsátást csökkenteni az éghajlatváltozási célok miatt éppen ezért fontos az alapokat rendelkezésre bocsátani, és alacsony kibocsátású járműveket finanszírozni. Fontos a zaj szennyezés csökkentése is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most a TRAN képviseletében Revol Dallon Bonfa asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Ennek az alapnak az áttekintése meghatározó a területeink számára azért, hogy um, több millió polgár uh, profitálhasson ezekből a projektekből, fontos ezt hatékonyan kezelni. Nagyon fontos, hogy a helyi önkormányzatok megfelelő manőverezési marzsot kapjanak, főleg a közlekedésben. A Trán képviseletében voltam jelentéstől, és visszatérnénk a bizottság eredeti elgondolásához, mi szerint a alkalmazási körből eh, kikerüljenek ki a vonatok, illetve a eh, repterek. A szociális kohézió, a gazdasági fejlődés és az a szociális fejlődés szükségesé teszi azt, hogy a fenntartható mobilitásba investáljunk. Nagyon fontos, hogy a régiók a közlekedési infrastruktúrákat a környezeti szempontok vétele mellett tudják finanszírozni. Ebben a házban nagyon sok vita volt a repterekről. Én emlékeztetnék a józanészre. Az én család, politikai családom módosítókat nyújtott be azért, hogy a régi repterekbe lehessen beruházni. Szigorú ö, mm, mellett azért, hogy hozzájárulhassanak a környezet egyensúly megteremtéséhez. Elnézést, lejárt az ideje. Most pedig Kérem önöket, hogy tartsák be a felszólalási idejüket, már most 10 percnél több késésben vagyunk, és fél egykor szavaznunk kell. Az Agri nevében James Nicholsonnak adom meg a szót, parancsoljon. Nicholson úr nincs itt, ilyen módon, tehát a Kulturális Szakbizottság nevében Zdrojevski úr kap szót, köszönöm szépen, elnök úr. Emlékeztetni szeretném önöket valamire. Emlékezzünk vissza a parlament korai éveire, a kohéziós politikát, ha nem is bírálták akkoriban, de sok kétely merült fel ennek hatékonysága kapcsán. Amikor én kulturális miniszter voltam Lengyelországban, nos, mi nagyon sok mindent sikerült elérnünk európai alapok felhasználásával. Az emberek irigykedtek ránk, hogy milyen nagy eredményeket értünk el munkánkban. Jelenleg a kohéziós politikát nem csak sikerült megerősítenünk, megalapoznunk, hanem széles körben elismerik a kohéziós politika eredményeit. Meg szeretném köszönni Olbricht úrnak, hogy támogatták a kohéziós politika ügyét, így erősítve meg a kohéziós politikát. Céljainkat áramvonalasítani kell, és figyelni kell a helyi szereplők bírálatára is. Javítanunk kell a kohéziós politika keretszabályai, de a keretek egyébként jók. Köszönöm szépen. A frakciók nevében való felszólalok jönnek. Valkar Celsisú. Köszönöm szépen, elnök úr. Holnap szavazunk első olvasatban az Európai Parlament álláspontjáról a kohéziós alap, illetve az ERFA témájában. Az elmúlt hónapok munkájának köszönhetően a parlament sikeresen gazdagította a bizottság eredeti javaslatát. Arra törekszünk, hogy az ERFA és a kohéziós alapot eh, alapból lehessen finanszírozni azokat a támogatásokat, amelyek eh, az európai szolidaritáshoz fűződnek hiszen a szolidaritása ott van szükség, ahol a katasztrófák történnek, és nem érkezhet túl későn. A periférikus, a legkülső régiók követeléseit is figyelembe kell vennünk ami olyan országok jövőjé szempontjából nagyon fontos, mint például Spanyolország. A vidékről való elvándorlást kell megakadályoznunk. Ezért azt szeretnénk, hogyha az ERFA alapokat a demográfiai eh, hátrányokkal rendelkező régiókra fordítanánk. Sikerült elérnünk, hogy az elnéptelenedés elleni küzdelem jelen legyen ebben a javaslatban, és a falvakat megpróbáljuk újra fellendíteni, ez az innova- a szociális társadalmi innováció, illetve a zöld gazdaság támogatása tekintetében megvalósulnak. Ezért nagyon fontosnak tartjuk az erőforrások közös kibocsátását, annak érdekében, hogy vidéki projekteket sikerüljön megvalósítani. Digitális felhatalmazás, közszolgáltatások javítása és anyasági támogatások. E, hogyha ma a vidéki Európa mellett szavazunk, annak a jövőben tapasztalhatjuk meg az előnyeit. Olyan jóléti rendszerre van szükség, ami a szabadságból, az esélyegyenlőségből, a családok egyenlőségéből fakad. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Izgalmas, érdekes vita ez. Sok látogatónk van. Most pedig a szocialisták és demokraták nevében Bostináró úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr, biztos asszony. Nagyra értékelem Kocolino úr munkáját, és köszönöm neki a kitűnő együttműködést. A kohéziós alap korábbi előadója én